úgy ennek az ülésnek a jegyzőkönyve, mint a Seance on Direct honlapi ponton megtalálják. A tanács elnökével együtt 22 jogi aktust írtam alá a rendes rogalkotási eljárás keretében. Ezeknek a jogszabályoknak a címe ez ün ülés jegyzőkönyvében úgy szintén megtalálható. Hölgyeim és uraim, most pedig kérem egy percre a figyelmüket, egy eljárás.